kérdéssel állunk szemben. Ennek témája az egységes eurófizetési térség. És mindenek előtt megadom a szót Bowles asszonynak. 5 percben. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Biztos úr. Az ECON előző elnöke Március 10-én, 12-én 2009-ben egy állásfoglalás indítványt indítványozott, hozott a SZEPÁról a tisztelt ház elé, és most 2010 márciusában vagyunk, és még most is a SZEPÁról beszélünk, és azt mondhatom, hogy 2011 márciusáig megoldást várunk. A sepa úti tervben a bizottság 2009-ben előirányozta lépéseket, egyetértünk a hat prioritásos térséggel, Ám a bizottság saját konzultációja során is meghatározták, hogy szükség van egy vég, végnap meghatározására, azért, hogy a késlekedőket ösztönözzük. Incentivize the reluctant, ahogy a bizottság fogalmazott. Éppen ezért arra teszünk javaslatot, hogy 2012. december 31-e legyen az utolsó határidő. Egyre több határokon átnyúló szerződés köttetik, egyre több határokon átnyúló ügylet kötört, köttetik, és ezekhez kapcsolódnak a fizetések és a hitelnyújtások, melyek szintén határokon átnyúlóak. Sokkal jobb a fogyasztók számára, hogyha nem kell mindig ellenőrizniük, hogy a különböző országokban különböző szabályok érvényesülnek-e, vagy nem kerülnek nehéz helyzetben, amiatt, helyzetben, hogy más szabályok érvényesülnek, és célra vezető, hogy a fogyasztók biztonsággal rendelkezzenek. Aggasztó, hogyha a különböző debitek, tehát pénzlehívások szabályai nem egyenlőek. A bankok feladata az, hogy a SEPA-t megfelelően alkalmazzák. Az Európai Fizetési Tanácsnak pénzforgalmi tanácsnak el kell ismernie, hogy visszaélések vannak, és fel kell tárni, hogy kinek kell ez ellen fellépnie. Lehet, hogy sokan fel sem figyelnek arra, hogy a tranzakcióra milyen díjat vezette, vetette ki, éppen ezért a fogyasztók számára extra biztonságot kell biztosítani ezen a területen. Nem megnyugtató, hogy a bankok lépnek fel a családosok ellen, hiszen Például Franciaországban problémák jelentkeztek a csekk csalások területén, hiszen kiállítottak egy bank nevére egy csekket egy harmadik fél nevében. Mindez négy évvel azután történt, hogy az Egyesült Királyság pénzügyi felügyelete bezárta ezt a kiskaput. Ugyanakkor az egyéb szolgáltatási díjak kérdése is aggasztó nem megnyugtató, tehát, hogy országonkénti megoldást keresünk, hiszen um, a határok, a csalók gyakran határokon átnyúló üzleteket, ügyleteket uh, veszélyeztetnek. Ezért szükség van, hogy 2010. Uh, szeptember 30-ára a SEPA Direct Debit uh, rendszere működjön, és a közhatóságok is a SEPA-t alkalmazzák. Eljött az ideje tehát, hogy előrelépéseket tegyünk a SEPA területén, és ösztönözzük azon tagállamokat is, akik nem vettek részt a tanulmányok elkészítésében. A meglévő szabályos közvetlen terhelési rendszer mandátumok nem tarthatóak fenn örökké. A másik akadály a multilaterális interchange díjak rendszere a kártya ügyletek területén. Nagyon fontos kérdésekről van tehát szó, éppen ezért biztos úr azt kell, hogy mondjam, eljött az ideje a határozott fellépésnek. Határozunk meg egy végső dátumot, amikor a SZEPÁD be kell vezetni, és ezt a projektet, mely nagyon fontos a belső piac számára, igazán élettel töltsük meg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos úr, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Örülök annak, hogy ismételten itt lehetek. És hogy kezdettől fogva támogatásomról biztosítsam önöket a Sharon Bowles által elmondottakkal kapcsolatban. Fontos, hogy a kifizetésekhez biztosítsuk a biztonságot, és ezzel akkor visszatérnék arra, amit a parlamenti meghallgatásom során is elmondtam. Az egységes eurófizetési térség szempontjából a fogyasztók számára megfelelő módszereket kell létrehoznunk, egyszerű pénzügyi tranzakciókat Európán belül, hogy a fogyasztók életét megkönnyítsük. Szeretnék köszönetet mondani az elnök asszonynak és a parlament egészének azért, mert támogatják a SZEPÁT, és válaszolni kell az öt kérdésre, amelyet felvetett Póz asszony ezzel ugyanis rámutatott azon problémákra, amelyekre megoldást kell találnunk. Figyelemmel vagyok arra a munkára, amelyet eddig elvégeztek, és nagyon érdekes javaslatok születtek Pervans Berez és Gozész úr tollából, olyan kérdésekre vonatkozóan, amelyek a szepához kapcsolódnak. Igen, Bolz asszony, egy határidő minden bizonyal dinamikusabbá tenni a szepát, ezzel egyetértek. Ennek pozitív hatása lenne, ugyanis nagyobb jogbiztonságot teremtene, a szükséges beruházások szempontjából kedvező lenne, és két fizetési rendszer, a nemzeti és az európai fizetési rendszer együttélését is segíteni. Különböző javaslatokat vizsgálunk, és tavasszal szándékozzuk lezárni ezt a határidővel kapcsolatos elemzést. Jelen pillanatban ugye március kezdetén járunk, azt hiszem, hogy túl korai lenne még, hogyha konkrét javaslatot tennék egy határidőre vonatkozóan. Figyelembe veszem a 2012-es javaslatát, Bóz asszony. Minden esetre lehetővé kell tennünk a piaci szereplők számára, hogy egyfajta átállási időszakot biztosítsunk az átutalások számára 12 hónapot, és a lehívások számára 24 hónapot. Egyéb javaslatok is felmerülnek, és a tanácsi szövegben is ezek szerepelnek. A SEPA termékeket a fogyasztók számára javítanunk kellene. Továbbá, Boz asszony, az is fontos, hogy tisztázzuk a multilaterális bankközi díjakat, hiszen ezek nagyon fontosak a kártyák, illetve a közvetlen terhelések szempontjából. Kidolgoztunk javaslatokat, és megnéztük az érintett felek véleményét is. A közeljövőben egy nyilvános konzultációt indítunk, és akkor megvitatjuk, hogy a versenyképességi politikák szempontjából ez mennyire összeegyeztethető. Joaquin Almunia kollégámmal, tehát egyeztetni fogok. Mindössze néhány kommentárt engedjenek még meg, ami a direkt debiteket illeti. 2012 volt ugye a határidő, a multilaterális bankközi díjak 8,8 cent értékűek lesznek a határon átnyúló tranzakciók esetében. Emlékeztetném önöket arra, hogy Európában a tranzakciók 70%-a mentes ettől a díjtól, tehát nem ez tűnik az egyetlen mechanizmusnak ahhoz, hogy finanszírozzuk ezt a rendszert, és lehet, hogy nem is ez lenne a legeredményesebb módszer. A bizottság kidolgozta álláspontját a Mastercard díjakkal kapcsolatban, és ugyanezt tette a vízára vonatkozóan is. A Mastercard esetét a bírósághoz továbbítottuk, és a részletes szabályokat tanulmányozzuk. A játékszabályokat már definiáltuk, de jobb, jobb biztonságra teszünk szert, amint a bíróság határozata is a kezünkben lesz. A biztosi meghallgatásom során jeleztem, hogy a bankkártyákra vonatkozóan egy európai kezdeményezést támogatok, és ennek különböző változatait kidolgozzuk. Több opció lehetséges, Szeretnénk a lépéseket koordinálni és egy keretet kidolgozni. Tanulmányozzuk a verseny jogszabályokat is, ugyanis szeretnék meggyőződni arról, hogy ez összeegyeztethető az Európában használt kártyákra vonatkozó előírásokkal. Egy páneurópai irányítás nélkül fontos, hogy az Európai Központi Bank is létrehozzon egy szervet, és ebben a tagállamok képviselői vennének részt, az ágazat képviselői is. Ez nem a döntéshozatalt kívánja előmozdítani, hanem a párbeszédet annak érdekében, hogy gyümölcsözőek legyenek a különböző javaslatok. És azt tervezzük, hogy mindenre tavasszal kerül majd sor. Tisztelt képviselők, arról szeretném még tájékoztatni a parlamentet a közeljövőben, majd személyesen, hogy a SZEPA tanács milyen munkát végzett ha az ECOFIN is megvitatta már ezt a kérdést. Sajnálom, hogy a bank fizetési ágazat nem veszik előképpen figyelembe a végső felhasználók aggájait, hiszen van mit javítani az ágazaton, az ágazat átláthatóságán, és éppen ezért figyelembe kell venni a fogyasztók aggájait. A SEPA tanács egy jó platform lesz majd ahhoz, hogy ezen javításokat végrehajtsuk. Van még néhány pont, amire kitérnék, ami például a lehívásokat illeti. Az LKB-val együtt az Európai Kifizetési Tanácshoz fordulunk majd, hogy vegye át azon javításokat, amelyek által jobban oda tudunk figyelni a fogyasztók aggájaira. Hogyha akadályokba ütköznék ezen folyamat során, akkor mindenképpen szeretnénk egyeztetni. Tehát Bózasszony, elnök úr, láthatják, tisztelt képviselők, hogy teljesen eltökélt vagyok, szeretnék meg lépéseket tenni, és a szepát működőképessé szeretném tenni, ahogyan azt már korábban is jeleztem, és természetesen dolgozunk ezen javaslatokon, és számítok az önök támogatására, és köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. A, a következő Gozé úr a frakciók nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Semmi kétségem, hogy elhatározott és egy sor olyan elemet tárt elénk, amivel tulajdonképpen a kérdéseket is megválaszolta, amelyeket, amelyek eh, bennünk felmerültek, és amelyek a állásfoglalásban is felmerülnek. Rendkívül bonyolult, nehéz kérdés ez, és azzal van tulajdonképpen kapcsolatban, hogy a SEPA a bankágazat, tagállamok banká, bankágazatainak kezdeményezése. A fizetési szolgálatok irányelve megfelelő jogi eszközöket is hozott létre. Ezekre szükség van ahhoz, hogy az európai fizetési rendszert létrehozzuk. Mellesleg arról is van itt szó, hogy javítsuk a versenyt. A kettes cikkben például olyan lehetőségek létrehozását vázolják, amelyek a bankok jogait bővítik. Az idő azonban szalad. A pénzügyi szolgáltatások és a banki szolgáltatások létrehozása és egy olyan terület, amit a bankok vonakodva vezettek be, elsősorban költségek miatt. Feltehetően Franciaországban a, az EU fizetési e, térhez való csatlakozás e, költsége magasabb, mint az euróhoz való csatlakozás költségei voltak. Ön is jelezte, hogy alapvetően az a versenyszabályok betartásáról van szó, és nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy itt hagyományos tevékenységekről, kereskedelmi tevékenységekről van szó, ezért eh, ezeket meg kell fizetni. Ez elhangzott. Fennáll a lehetőség arra, hogy minden hivatkozási alap nélkül olyan banki eh, marzsokat határozzanak meg, amelyek végletesek, rendkívüliek. Úgyhogy biztos úr, számítunk támogatására, annak érdekében, hogy megfelelő előrelépés legyen mi hamarabb európai eljárásokban is. Köszönöm szépen. Bulman úr, két percben. Az egységes európai fizetési tér nagyon fontos eszköz, központi eszköz az európai piacon, belső piacon, és Gozász kollégának köszönjük, hogy ezt el is indította. Frakcióm teljes mértékben mögötte áll és szeretném már látni, hogy működik. Én magam nem ellenem, ellenzem azt sem, hogyha az átmenet végső dátumát is meghatároznánk, három, négy vagy öt hónapon persze nem múlik, sokkal inkább azon áll minden, hogy működjön ez az egész. Ehhez két dolog szükséges, és tulajdonképpen az ágazatot is felszólítom ezzel. Végfelhasználó barát legyen a megoldás. Nem szabad, hogy titkos ellenállás kelljen, vagy a régi rendszer után vágyakozzon bárki. Éppen ezért a működést úgy kell megtervezni, hogy megfelelően lehessen azt használni is, és természetesen a gazdaság érdekeit is szolgálja a működése. Itt pont egy olyan pontot szeretnék érinteni, ami még mindig fontos elem, például azzal kapcsolatban, hogy a banki tranzakciókon között milyen terhek mer, merülhetnek fel. Itt még nincsen elfogadható modell, a gazdaság nem képes arra, hogy egy közös modellt prezentáljon, amely az Európai Unión belül jól működne. A bizottságnak, az Európai Unió bizottságának meghatározott határidőn belül, mondjuk még idén konkrét javaslatot kell erre vonatkozóan beterjesztenie. Nem szabad, hogy a gazdaságnak azt mondjuk, hogy legyen az átmenetnek határideje, de mi kezdeményezéseket nem tudunk előterjeszteni, amely a, a szolgáltatókat segíti, hogy a saját rendszerük korlátait is leküzdhessék. Tehát összességét tekintve működőképes rendszert kell kialakítani. Köszönöm. A kíros Köszönjük szépen, Éren Hazar úr, egy percre. Jó, hogy az euró már itt rendelkezésünkre áll, és azok a kis országok, mint Ausztria, az én hazám is, azt gondolom, hogy a 2007-es pénzügyi válság során nagyon nagy nyomás alá került volna. A másik oldalon azonban látjuk az érme másik oldalon a pénzügyi felelősség kérdését, és ezzel kapcsolatban kérdéseink vetődnek fel a bizottsággal szemben. Ki a felelős ezért az ellenőrzési deficitét az euróval kapcsolatban. Kifelel azért, hogy nem ismertük korábban a helyes számokat Görögországból. A harmadik pedig, ugye ma beszélünk Görögországból, de a valós probléma nem Spánia, Spanyolország. Lehet-e negyedikként kérni azt, hogy helyes számokat kapjunk Spanyolországtól? Ezeket várjuk, ezeket a válaszokat, az átláthatóságot, a felelősséget a bizottságtól, és azt, hogy felelősségre vonassanak azok, akik a felelősek mert akkor, amennyiben felelősségteljesen végzik a munkájukat, azt gondolom, hogy konzekvensen betartásra kerülhetnek a játékszabályok is. Köszönöm. Köszönjük. Ferber úr következő két percre. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kedves megjelentek, először is helyes megállapítani azt, hogy egy egységes valutához egységes eljárások is hozzátartoznak. Ezért fontos elgondolkodni azon, hogy ezeket az egységes eljárásokat, ezt a rendszert, amely még nem került bevezetésre az egész eurótérségben, hogyan érvényesíthethető. Az is nagyon fontos, hogy a szabályokat valóban betartsák. Én egy olyan országból érkezem, ahol a közvetlen terhelési rendszer nagyon elterjedt bizonyos fizetések vonatkozásában, amelyek azért fontosak, mert egyszerűsíti a fizetést. A jelenlegi előírás rendszer egy nagyon összetett, nagyon bonyolult rendszer, ezért én nagyon örülnék annak biztos úr, amennyiben egyfajta végső határidőt hallhatnánk, amely előtt közösen áttekintenénk ezt a területet. Tudjuk, hogy itt nagyon sok lehetőség merül fel a csalásokra, de minden egyes fizetési tranzakció, bármely is legyen szó, a telefon számlája, vagy valamilyen közös költség, vagy bármi más, biztonságosan kerülhessen átutalásra. Úgyhogy ezzel a témával kapcsolatban mindenképpen várjuk a javaslatokat, a parlament is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a tagállamokban bevált rendszereket átadhassuk, és így az egységes fizetési térség felelősség teljesen biztonságosan működhessen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kárász úr következő két percre. Biztos úr, elnök úr, hölgyeim és uraim, azt gondolom, Mindannyian egyetértünk abban, hogy a biztos úr válaszait arra a kérdésre, amit feltettünk ma este, helyesnek tartjuk, és köszönet jár érte. Hiszen a parlament célkitűzéseit zászlajára tűzte. A második dolog, az önszabályozás, amelyet módus vivendiként választottunk, egy olyan módszer, ahol jól tudnak együttműködni az intézmények, és ahol több száz banknak kell nagyon rivéd időn belül átállt a SEPA rendszerre. A SEPA része a belső piacnak, a SEPA térség nagyobb, mint az eurozóna, de még nincs készen. És ezért egy egységes, kötelező, érvényű átállási vég célt dátumként várok, mert úgy gondolom, hogy ezáltal nyomást lehet gyakorolni arra, hogy a nyitott kérdéseket megválaszoljuk, és a kötelező érvényét az átállásnak végre keresztül vigyük. Sőt, még azt is át kell beszélnünk, hogy mi minden feladatunk van még, amelyet teljesítenünk kell, de a SZEPA térséget nagyon hatékonyan és minél előbb és belső piac konformként be kell vezetni. Köszönöm. Kásza úr következik. Elnök úr, ez az általás egy olyan kezdeményezés, amely nagyon nagy hasznára válna a határokon átnyúló kifizetések hatékonyságára, és a szétaprózódott európai piacot egységes európai piacá váltaná, változtatná, és a fogyasztás, fogyasztóknak is lehetővé tenni, hogy egy egyetlen bankszámla segítségével, egyetlen fizetéssel bármilyen országban fizetést tud eszközölni. Azon kívül csökkenteni az európai gazdaság általános költségét, a tőke mozgatását illetően amely a, a GDP 2 10 százalék közötti részét képezi most. Egy valódi belső piacot, belső fizetési piacot szeretnénk ezzel teremteni, és megérthető, hogy az ilyen ambiciózus célt nem könnyű elérni, és szükséges kompromisszumokat találni a sokszor egymás ellen ható érdekek között az európai bankok között. A SEPA követelmények felállítása, illetve megvalósítása költséges folyamat, és a bankoknak jelenleg más prioritásai vannak. A helyzetet elemezni kell, és egy realisztikus menetrendet kell minél előbb felállítani. Nagyon fontos, hogy egy kötelező jellegű határidőt állítsunk fel az átállást illetően, ahogy ezt Karasz kollégám is mondta az előm. Elfogadhatatlan az, hogy jelenleg nincsen konkrét ütemterv, hogy a hazai rendszerek a SEPA-val párhuzamosan tudnak működni. Ez, haté- ez nem hatékony, ez, ezért kérem biztos urat, hogy e, ebbe az amúgy is érzékeny szektorba hozzon biztonságot, és egy kötelező érvényű dátumot végre állítson fel a SEPA átállással kapcsolatban. Köszönöm. Most pedig a Catch the Eye spontán felszólalások sora következik. Tisztelt elnök úr! A következőről szeretném tájékoztatni önöket. Románia, hazám, fontos lépéseket tesz a SEPA végrehajtásában. 2009 óta már a 2007-es fizetési szolgálatokra vonatkozó irányelvet átültettük. Már 2007-ben azonban a Román Nemzeti Bank a az, amely az Európai Bankszövetség tagja is, kijelentette, hogy csatlakozik ehhez a rendszerhez. Azaz, az euró bevezetése mellett sikerül majd a SZEPA további előírásait, az összes előírást átültetnünk. A közigazgatás nagyon fontos szerepet játszik az egységes fizetési tér végrehajtásában. Ez vonatkozik például azokra a kifizetésekre, amelyeket az állami vállalatok indítanak. Románia pénzügyi rendszere elfogadta azt, hogy a SEPA térhez az euró bevezetésével párhuzalban csatlakozott Barnier úr a bizottság nevében újra. Monsieur le Président, euh, je remercie chacune et chacun. Köszönöm, elnök úr. Szeretném minden hozzászólónak megköszönni a hozzászólását. Meglepett az, hogy Sharon Bowles bevezetőjét után meglehetősen egyen, ha egyhangú véleményt, véleményeket hallottunk, hogy a parlament támogatja ezt a bevezetést, és az állásfoglalásnak megfelelően most remélem, hogy végre, tudjuk is hajt, végre is tudjuk hajtani ezt. Tehát tényleg meglepett az egyhangú vélemény, és annak, a szüks, annak az igény a parlament részéről, hogy legyen egy kötelező érvényű határidő. Én meg tudom ígérni, hogy lesz határidő. Kérem, hogy adjanak néhány hetet annak érdekében, hogy az érdekeltekkel a bankszektorból találkozókat tarthassak. Gyorsan meg fogjuk tenni, de nagyon fontos, hogy ezt megtegyük, és utána a konzultáció elvégzése, illetve más tár- témákról folytatott konzultáció elvégzése után döntést hozok arról, hogy a jövőben, a, a közeljövőben döntést hozok. A nagyon, nagyon fontos a SZEPA, a fogyasztók, a kis vállalatok, az adminisztrációk, a nemzeti adminisztrációk és a nagyvállalatok számára is rendkívül, fontos, és Basescu asszonynak el tudom mondani, hogy arra is figyelmet fogok fordítani, hogy az új tagállamok is csatlakozhassanak a területhez. A kártyákkal kapcsolatban amelyet a meghallgatáson is érintettünk. Ezekkel kapcsolatban is fontos a nagyobb mértékű átláthatóság. Itt is szükségem lesz néhány, néhány hétre konzultációkra annak érdekében, hogy tudjuk, hogy, a, hogy megtudjuk, hogy a legfontosabb érdekelteknek milyenek az érdekei. És itt felmerül egy lehetséges pán-európai rendszer megteremtése is de mindezt meg kell majd tárgyalni az ágazat képviselőivel. Köszönöm szépen elnök úrnak és minden képviselőnek a SZEPA mellett letett voksait és a támogatás kifejezését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Bószasszonynak, az, a hozzászólóknak, a biztos úrnak. A továbbiakban a jelentés lezárásáról, lezárására térünk át, holnap fogunk erről szavazni. A következő Léne úr jelentése a címe a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolói a mikrovállalkozásokra különös tekintettel. Léne úr négy percre kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennél a jelentésnél egy olyan tervről van szó,